Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen... És kedves hölgyeim és uraim, jó reggelt kívánok! Ah, und wir treten in den ersten Elkezdjük az első napi rendi pontot. Ez egy kiemelt vita. A tanács és a bizottság nyilatkozatai, ez uniós és tagállami intézkedések a szíriai konfliktus miatt bevándorlás kezelésére. Először a tanács képviselője kért szót, Leszkovicsius úr parancsoljon. Köszönöm, tesz volt. Miniszter úr parancsoljon, a szó. Good morning. The Jó napot kívánok, elnök úr, tisztelt képviselők! Az elmúlt években Szíriában Számos tragikus mérföldkőnek tekinthető esemény volt. A menekültek száma, akiket már regisztrált,